tehát lezárom a szavazásra holnap délelőtt 12 órakor kerül sor. A következő ülés pedig holnap délelőtt csütörtökön, június 23-án 9 órakor kezdődik, 13 óráig tart. A napi rendünket az Európai Parlament honlapján közzétettük, ezzel az ülést berekeztem. Mindenkinek kellemes pihenést kívánok!